és lezárom a szavazás ciklust. Très bien. Rendben. Elkolt Be kéne, hogy fejezze, hogy beszélgessen, mert ő, öné a szó. Jó, azonnal kezdjük. A napi renden Eichelt jelentése a következő pont. Hogyha felolvasom a címet, talán addigra el, nyugodtabb lesz a körülmény. Viszont nincs itt a bizottságtól senki, úgyhogy várunk hát nincs, nem ül a helyén. Ott van, de nem ül. Kedves kollégák, folytatjuk, megpróbáljuk folytatni a munkát, a vitát. Kérem, hogy aki itt a folyosokon beszélget, vagy fejezze be, vagy a megbeszélést máshol folytassa, és kérem a teremszolgáknak is, hogy végezzék el a nagyon nem túl kellemes munkájukat. Kellemetlen, de hasznos az ő feladatuk. Euh, Jó, most már Eichart euh, úr, legyünk komolyak, euh, átadom önnek a szót azért, hogy megvitassuk az ön jelentését az új nehéz gépjárművekre széndiokszid kibocsátására vonatkozó előírások. Négy percben kapja meg a szót, ön az előadó. Tessék, hallgatjuk önt. Kedves kollégák! Uh, Köszönöm szépen, hogy érdeklődnek a CO2 és a nehéz gépjárművek iránt, kedves kollégák. És tulajdonképpen jó is, hogy ez így van, mert ez az utolsó éghajlati jogszabály, amelyet ebben a ciklusban elfogadunk, és ez azt jelenti, hogy ezt követően majd nagyon sok minden jobb lesz a következő ciklusban. De ez ez valóban ünnepelni való, hiszen ez az első alkalom, hogy az Európai Unió CO2 kibocsátást szabályoz a nehézgépjárművek számára. A CO2 személygépkocsis jogszabálynál is kemény harc volt, de azt hiszem most is sikerült megfelelő együttműködéssel a különböző frakciók árnyék előadóival együttműködni. Köszönöm is nekik a közreműködést. Nem mindig értettünk egyet, de úgy gondolom a végén mégis olyan megállapodásra jutottunk, amit mindannyian támogatni tudunk, és azt hiszem a lényeget fogtuk meg. A CO2 csökkentést a helyére teszi 2025-re 15%-kal csökken, a 30-ra pedig kötelező célként 30%-os csökkentést ír elő. Különösen a hosszú távú kitekintés egyértelműen azt fogja jelezni az autó és teherautógyártóknak, hogy új technológiákba kell beruházniuk. Sikerült ezen kívül a hiányosságokat megszüntetni, a, a szuperkrediteket, a nulla kibocsátású gép, gépjárműveknél egyértelműen jeleztük a, munka, a gyártók felé, hogy csak akkor tudják a jelenlegi belső égési motor technológiákat kiváltani, hogyha a jövő új technológiájába is investálnak, hidrogén, elmobilitás, e, még nyitva van, de egyértelmű a jel, hogy ilyen irányba kell elmenniük. Mint mondtam, nagyon kemény volt a harc. A zöldek szempontjából örültünk volna, hogyha a célok még nagy, nagyra törőbbek, de a gyártók legalább most világosan látnak hosszú távon. Tudják, hogy hol kell beruházniuk. Csak így tudják biztosítani azt, hogy a közlekedési ágazat megtisztuljon és a dekarbonizáció felé haladjon. A nehéz gépjárművek szempontjából, hogy mennyire fontos ez, csak arra emlékezzünk, hogy a teljes kibocsátás ugye 6%-os Európában, a közúti közlekedésé 25% ebből. Tehát egy nagyon-nagyon fontos kategóriáról beszélünk, amely ráadásul egyre nagyobb is lesz 2050-re éppen ezért dekarbonizálni kell a gazdaságot. Nagyon helyesnek tartjuk ezért a jogszabályt. Lesznek áttekintések is 2025-ig, és meg tudom ígérni már most azt, hogy addigra valószínűleg a holnap meghatározandó célba fogunk érni, és akkor majd azt fogjuk látni, hogy még többet tudunk, hiszen a gyártók vették a jelzéseinket, megfelelő beruházások vannak az alternatív járművekbe, változik a piac, új munkahelyek vannak, és lesznek az Európai Unión eh, belül. A nehéz gépjárművek kapcsán itt volt az ideje annak, hogy megfelelő szabályozást indítsunk el. Japán, Kanada, az Egyesült Államok már ebben előttünk járnak. Behozzuk a lemaradást, és azt biztosítjuk, hogy a, az innováció, új technológia Európán belül maradjon, itt teremtsen munkahelyeket, és ugyanakkor dekarbonizálja a, költség, a közlekedési ágazatot. Ez szerintem nagyon jó dolog, és még egyszer szeretnék minden árnyék előadónak, és a bizottságnak, és a tanácsnak, aki most nincs itt, köszönetet mondani. Köszönöm a szoros együttműködést, hogy a megállapodás eh, megszületett, és köszönöm, várom a holnapi szavazást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, Arias Kányéte úr, önkapszót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy örömemre szolgál, hogy itt lehetek ma a jelen javaslat vitáján, amely az új nehéz gépjárművek széndiokszid kibocsátási előírásával foglalkozik. Nagyon sok mindent értünk el ezen a téren. Hiszen 2030-ig szeretnénk klímabarát, tiszta energiával ellátni az Európai Uniót. A tárgyalásokon nagyon erős volt a kompromisszum szelleme. Szeretném megköszönni Eichhout úrnak, az előadónak és az összes árnyék előadónak a kiváló eredményeket, amelyeket ilyen rövid idő alatt értek el. Hiszen ambiciózus és kiegyensúlyozott javaslatról van szó. Az Európai Unió 50%-kal szeretné a kibocsátásait csökkenteni 2025-ig és 2019-től 2020-ig egy referencia időszakkal számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy az új nehéz gépjárművek károsanyag kibocsátásainak 70%-át kell csökkenteni, és az azt jelenti, hogy szorgalmazni kell az alacsony kibocsátású és a nulla kibocsátású gépjárművek szorgalmazását, hogy 2025-ig elérjük céljainkat. A kibocsátás csökkentésnek valósággá kell válnia, és nem szabad, hogy csak írott szöveg maradjon. Ez az új javaslat a közúti szállítás mobilitását is elősegítheti a klímabarát gazdaság keretein belül. Az új nép, nép az új nehéz gépjárművek kibocsátásai, az összes káros kibocsátás 25%-ának felel meg. A céljainkkal, és főleg a 2020 utáni célokkal 2030-ig eh, lényegesen szeretnénk csökkenteni a károsanyag kibocsátásokat. Az Európai Unió így eh, meg tud felelni a Párizsi Egyezményben vállalt céljainak. Ez azt jelenti, hogy 2025-ig eh, új eh, politikát kell alkalmazni, és segítjük a környezetbarát nehéz képjárművek beszerzését. Az Európai Unióban a közúti szállítás 3 millió embernek ad munkát. Ezeket a munkahelyeket természetesen nem szabad elveszteni. Éppen ezért investíciókra, beruházásokra és innovációra van szükségünk. Mindenképpen eh, ösztönözni kell a széndiokszid mentes, illetve alacsony széndiokszid kibocsátású gépjárművek beszerzését. Nagyon fontos az is, hogy kiépítsük a megfelelő infrastruktúrát a környezetbarát nehéz gépjárművek tekintetében. Ennek a foglalkoztatása és a gazdasági helyzetre is jó kihatása lehet. Hölgyeim és uraim, kérem támogatásukat a holnapi szavazásnál, hiszen ez az új jogszabály ismét a klímabarát Európa érdekeit szolgálja. Most szeretnék köszönetet mondani a parlamenti képviselőknek, hogy támogatják a javaslatot. A közúti szállítás nagyon fontos az európai belső piac működése számára. Köszönöm szépen támogatásukat. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most Virkunen asszony kap szót, a TRAN szakbizottság részéről egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. A TRAN szakbizottság nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a tárgyalásokon, hogy ilyen jó eredményt értünk el. Elég sokat tárgyaltunk, a Transzakbizottság pedig köszöni, hogy 15%-kal csökken 2025-ig, és 2030-ig pedig 30%-kal csökken a nehéz gépjárművek károsanyag kibocsátása. Ez egy nagyon ambiciózus cél, azonban nehéz cél. Az Európai Uniónak kötelessége, hogy betartsa a párizsi megalapodást. Azonban nagyon fontos az, hogy az autógyártók is alkalmazkodjanak, hogy milyen új technológiákat alkalmaznak a nehéz képjárművek meghajtására. Nagyon fontos az, hogy energiahatékony és kevés kibocsátású motorokat gyártsanak. Ehhez nyilvánvalóan az szükséges, hogy az innovációt növeljék. Fontos az, hogy olyan mérési módszereket is kialakítsunk, amelyel a tényleges kibocsátásokat tudjuk mérni. És hogy egy gépjármű egész életciklusára vonatkozóan tudjuk mérni a károsanyag kibocsátást. A technológia semlegesség itt nem jó. Azonban az összes egyéb alternatív környezetbarát, környezetbarát megoldást üdvözöljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a frakciók kapnak szót, Fjellner úr, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok évig dolgoztunk ezen a szabályon, és számomra és a frakcióm számára is nagyon fontos lépéshez érkeztünk. Hornap szavazunk. Nagyon kemény tárgyalások után végre szavazunk. És pedig egy olyan kérdésben, amely döntő a környezet számára. Ez az utolsó lehetőségem, hogy itt felszólaljak, és köszönöm szépen a 15 csodálatos évet. Az biztos, hogy itt kaptam az első ősz hajszálaimat az Európai Parlamentben, de büszke vagyok, hogy képviseltem Svédországot és a mérsékelt pártot. Nagyon sok mindent elértünk az elmúlt 15 évben, nagyon sok szegény embert kiemeltünk a szegénységből, jobbá tettük Európát. A világ többi része számára pedig példát mutatunk. Rengeteg minden történt. És a mérsékelt pár, mint ahogy a neve is mondja, mérsékelt. Megpróbáltuk itt a szélsőségeket mérsékelni. Megpróbáltam így képviselni választóimat. Európa reményt jelent, békét jelent, és szabadságot. Folytatnunk kell ezt az európai politikát, és soha ne adjuk fel a reményt. Köszönöm. Most Coffoli úr kap kettő percre szót az SND frakció nevében. Avec micro, avec micro, monsieur. Mikrofonnal, a mikrofon. Monsieur a úr, mikrofonnal legyen szíves. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Hallja, hallanak most. Úgy gondolom, hogy az, hogyha most sikerül elsőre, végre, hosszú ellenállás után, tíz év vita után a CO2 határértékekre vonatkozóan megállapodást kötnünk 6% az Európai Unió egészére nézve, ezt még majd javíthatjuk. Az ilyen célok a CO2 kibocsátás terén rendkívül fontosak, de az utcán a konformitási szabályokat is bevezettük. Tényleges kibocsátási anyagok, adatokat fogunk így kapni minden helyzetben. Minden adatra vonatkozóan fontos ez, hiszen a jelenlegi adatok a, igen messze állnak a valóságtól, amiket a laboratóriumban szereznek. Emiatt voltak botrányok is. Most a jelenlegi szabályok szerint szerzett adatokat lehet lehet majd használni, ellenőrizni és független harmadik félnek. Fontos, hogy a bizottság egy olyan módszertant is előír, amely a gépjárművek teljes életciklusán keresztül méri a kibocsátást. Ez egyfajta ösztönző mechanizmust is jelent, amelyel az elektromos autók és a, az alacsony kibocsátású gép, nehéz gépjárművek elterjedhetnek. 2021-et követően minimális kvóta lesz, 2 százalék, ösztönzések vannak magán és állami beruházások számára ezen nem hagyományos területre és az ágazat dekarmonizációjára. Még jelenleg 94 százalékban az üzemanyag olaj és földgáz, benzin. A munkavállalók az ágazatban szintés támogatást kaphatnak abban, hogy a váltást fenntarthatóan tudják e, átélni környezeti szempontból is. Ez tehát egy újabb lépés az európai fejlődési modell felé a környezet és az ipar közti szövetség megerősítésével. Dömészmáker úr egy percben. Holnap van az utolsó plenáris szavazás ebben a ciklusban, és most újra lehetőséget kapunk arra, hogy konkrét intézkedésekről szavazzunk az éghajlat érdekében. A CO2 kibocsátás és a 6% az egy nagyon jó arány, egyelőre azonban ne felejtsük el, hogy az összkibocsátásnak a negy, az egynegyede a közutakról származik, saját hazámban, Flandriában is. Éppen ezért zöldek, zöldíteni kell a teherautó és gépjárműflottát, megvan a technológia rá. A CO2 kibocsátás csökkentése nagyon fontos, hiszen így a kibocsátás mentes a gépjárműveknek nyitjuk meg az utat, hiszen ennek a jogszabálynak ez lesz majd a záró akkordja. A flotta zöldítés a levegő minőség szempontjából is ki, nagyon fontos, hiszen sokan szenvednek túl, ettől túl sokan halnak meg emiatt idő előtt. Üzemanyag megtakarítást is jelent, amely nyilvánvalóan a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt nyereséget jelent. Végül pedig úgy gondolom, hogy az a, a a termékek szabványosítása is szükséges ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük. Az Egyesült Államok és Kína már előttünk jár, nem szabad, hogy az Európai Unió lemaradjon végérvényesen. Torvalds képviselő a szó, az ALDE frakció nevében kettő perce van. Erre, fru talman! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretném köszönettel kezdeni, szeretném megköszönni társaimnak, akikkel együtt működtem, és szeretném megköszönni Básznak, az előadónak, és Christopher Fjellnernek. Panaszkodott, hogy megőszült az Európai Parlamentben, én már őszen jöttem ide, de az biztos, hogy mi is, illetve még aki nem volt ősz, néhány őszhajszálat kapott a tárgyalások alatt. Nagyon fontos az, hogy a gépjármű gyártókat is meggyőzzük a célkitűzéseinkről. Hiszen, hogyha csak előírunk és nem tárgyalunk velük, akkor nagyon kemény nehézségeink lesznek. Az sem könnyű, hogy elérjük a nulla kibocsátást. A nulla kibocsátású gépjármű az nincs. Az elektromos autó sem kibocsátásmentes. Az... És Greta Thunberg-t dicsértük itt tegnap. És uh, itt igazából a lényeg az az, hogy mennyit ruházhatunk be a tiszta elektromos meghajtásba. De az biztos, hogy uh, legyenek alternatív üzemanyagok, használhatjuk természetesen az elektromosságot is, de nagyon nehéz elérni, hogy ennyi idő alatt lecseréljük a gépjárműparkot. Nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő évek alatt is foglalkozzunk a témával. A más összetételő parlament is foglalkozni fog ezzel. Ez a jogalkotási javaslat jó eszköz, hogy elérjük ambiciózus célunkat. És nagyon fontos az, hogy helyén legyen a szívünk, a nyelvünk, és ki van még itt? Bász, akinek köszönetet mondhatok. Köszönöm. Köszönöm. Torvalds úr, Rübich úr szeretne egy kérdést önnek feltenni. Elfogad egy kéker? Szerintem örömöm lenne, hogyha megválaszolhatnám a kérdéseit. Szeretném megköszönni Torvalds kollégának a szindioxid kibocsátás természetesen nagy kihívás. Éppen ezért szükség van, hogy megvizsgáljuk az életciklus hatásait. És azt is nézzük meg, hogy mi káros anyag kerül kibocsátásra a gyártás alatt. Hogyan gondolja? Az intelligens város például hozzájárulhatna a csökkentett széndiokszid kibocsátáshoz? Köszönöm szépen! Érdekes kérdés. Szerintem a legfontosabb a városokban az, hogy tehát nem, nem az intelligens autóra van szükség, hanem az intelligens autóvezetőre. Mindenképpen eh, az embereket meg kell tanítani, hogy normálisan vezessenek. Itt van az a sok technikai eszköz, de nem azokon múlik. Nem kell félnünk a technikától, de ez Ausztriára is vonatkozik. Köszönöm. És most a GUE NGL frakció nevében EK képviselője a szó, másfél perce van. Kedves Stefan. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt kollégák, kolléganők. A parlament, a bizottság, a bizottságot és a tanácsot gyakran kritizáltam, amiatt, hogy a olyan döntéseket hordana, hoznak, amely az ágazatot, ágazatokat, az ipart, a vállalatokat részesíti előnyben az emberek, az állatok, a természet és a környezet kárára. Most viszont úgy gondolom büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Holnap szavazunk a CO2 kibocsátás csökkentéséről a nehéz gépjárművekre vonatkozóan. Néhány, elsősorban a német kormány heves ellenállása ellenére ez a jelentés messze meghaladja az az eredeti er- bizottsági javaslatot. A jelentés ezzel fontos lépésé vált a környezetvédelem szempontjából is, bár még nem messze nem elegendő. Nagyon sok munka vár még ránk különböző területeken önök előtt. Ma ez az utolsó hozzászólásom, felszólalásom a házban. A következő ciklusban már nem leszek képviselő. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy a jövőbeni döntéseik alapján úgy, ahogy a szerződés 13, a Lisszaboni szerződés 13. pontjában megvan, vég végre figyeljenek azt a több milliárd, figyeljenek arra a több milliárd állat, állatra és jószágra, amelyet az ember érdekében kizsákmányolnak, bántalmaznak és agyon tenyésztenek. Az Európai Uniónak nem a még nagyobb növekedés kell, hogy legyen a célja, hanem a bolygóvédelme, a, az élet minőségének a javítása. Éljenek jól, és legyenek szerencsések a jövőbeni politikai döntéseiknél. Köszönöm Önöknek. Köszönöm én is. Köszönöm szépen. Van egy kék kártya, kedves kollega, önnek elfogadja-e? Lize kollégától. Köszönöm szépen. Tiszteltek kollega, természetesen személyesen én is minden jót kívánok önnek a jövőre. De ha megengedi, van egy kérdésem. Mi, honnan van az az információ, hogy mindez, ami most előttünk van, az messze meghaladja az eredeti bizottsági javaslatot? Én úgy látom, hogy nagyon közel vagyunk hozzá, és pontosan ez az, amit a német kormány képviselt, 15% és 30%. Nagyon okos, nagyon észszerű, de nem haladja meg az eredeti bizottsági javaslatot. Hát, amit ezzel mondani akartam, az az volt, hogy vannak olyan elemei, ahol a tárgyalások során bizonyos célokat el tudtunk érni, amelyek messze túlmutatnak a bizottsági javaslaton. Elsősorban Eichhardt kollégának köszönhetően, aki tulajdonképpen foggal körömmel harcolt azért, hogy tisztességes és ambiciózus jelentés legyen előttünk, úgyhogy ezt személyesen is még egyszer megköszönöm. Köszönöm. Adesso A zöld frakció nevében Deli képviselő a szó. Két perce van. Kedves kollégák, ezen a héten fogadtuk Kréta tömeget, és ő elmondta nekünk, hogy cselekedni kell, cselekedni, cselekedni kell azonnal. Tegyék meg azt, hogy önök, akik a politikai döntéseket hozzák, lehetővé tegyék, hogy a következő generáció, generáció befogadó világban boldog életet élhessen. Szükségünk van a planetára, meg akarjuk őrizni az egészségünket, csökkentenünk kell a szennyezést, vállalnunk kell a felelősségünket, és a közlekedési ágazat a többi ágazathoz hasonlóan, az egész világhoz hasonlóan hozzá kell, hogy ehhez járuljon. Jelenleg az összes jármű 5% a kamion, de ezek a kamion ezek a kamionok a szennyeződés 25%-át, vagyis a negyedét állítják elő a széndiokszid kibocsátásnak az Európai Unióban. Hogyha Tiszteletben kell akarjuk tartani a COP21-es vállalást. Hogyha meg akarjuk menteni a klímát és a planétát, akkor épít az ideje, hogy felszámoljunk a korábbi politikával. A bemutatott szöveggel most arról szavazunk, hogy csökkentjük a széndiokszid kibocsátást 15%-kal 2020-ig, 2030-ra 30%-kal a kamionok esetében, a bizottság javaslatán túlépünk. Európa a feladata, hogy javítsa a levegő minőségét ezzel a módszerrel is, és ez egy győzelem. Mit mutat ez a győzelem? Ez azt mutatja, hogy amikor mi a választott képviselők meghallgatjuk az elvárásokat, főleg a fiatalok elvárását, akik hétről hétre kivonulnak az utcára, hogy megmentsék a klímát. Amikor átlépünk a szép szavakról a tényleges cselekvésre, akkor a dolgok megmozdulnak, és jó irányba tudunk mozdulni. Büszkék lehetünk erre, de azért figyeljünk oda, hogy még hosszú út áll előttünk. Hogyha fenn akarjuk tartani azt a lehetőséget a gyermekeinknek, hogy lélegezzenek, hogy szabadon élhessenek, boldog életet élhessenek, és hogy ne tegyük tönkre számukra a planétát, akkor holnap meg kell szavazni ezt a szöveget. Ha ezt a szöveget megszavazzuk, akkor kiállunk a klíma mellett. Köszönöm szépen! Az ELNE frakció nevében Láncsini képviselője a szó, kettő perce van. Köszönöm, elnök úr. A mobilitás szektorának nagyon fontos a feladata gazdasági, szociális szempontból uniós és tagállami szinten. Itt a parlamentben úgy tűnik, hogy mindig elfelejtjük ezt az aspektust, de hallgatjuk meg a vállalkozók és az európai dolgozók igényeit. A jelenlegi javaslatban lévő intézkedések anakronisztikusak, sőt irreálisak a szövegben arról beszélünk, hogy átállást kell garantálni a nulla kibocsátású mobilitásra, ösztönözni kell az új technológiákat. Ugyanakkor nincs hatásanomány a javasolt intézkedések mögött. Csak az elektrikus, az elektromos megáll, megoldást támogatja ez a szöveg, pedig nagyon sok más megoldás is lehetővé lehetséges lenne és rendelkezésre áll már a piacon. Többféle technológiát lehetne használni, és így tudnánk valóban támogatni a vállalkozásokat. A nulla kibocsátású technológiák fejlesztése az nem olyan fejlett még a nehéz gépjárművek területén, még kevésbé, mint a személygépkocsik területén. Főleg, amikor nagy távolságokat tesznek meg ezek a járművek. Ugyanakkor kárt okozunk ezzel a nehéz gépjárművek területén, ez sérti a versenyképességet. A gazdag országok majd meggazdagodnak az akkumulátorgyártásból, például Kína, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy az elektromos áram előállítása a kontinensünkön még mindig részben lignit és szén erőművekben készül. Ahogy a sajtóban is megjelenik, paradox módon új felállították az e- elektromos töltő oszlopokat, de ezeket ellentmondásos módon gázolajjal táplálják be. Negatív ez a jelentés az ö, ö, szektorára, csak Németországot tudjuk így támogatni, és lehet, hogy munkahelyek is meg fognak szűnni, sőt 70 és 210 ezer munkahely között lesz annak a száma, amelyet 2030-ra elveszítünk az ilyenfajta javaslattal. A jelenlegi megfogalmazás szerint ez a javaslat egyszerűen értetetlen, és pont ellentétes eredményt fognak elérni, mint amit célként kitűztünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sosnert képviselője a szó, egy perce van. Nyilván. Köszönöm szépen nem lesz olyan, hogy nulla kibocsátású gépjármű. Ne hazudozzanak ezzel, ilyen nincs. Nagyon jól tudják, hogy a jövőben sem lesz kibocsátás mentes gépjármű. Ez maximum a gépjárműgyártók propagandája. Máshol lesz a kibocsátás. Nem az utcán fogják kibocsátani a káros anyagaikat, hanem mondjuk az erőműben, vagy a gyártás közben. Itt az, asszony azt mond, amit akar, kiabálhat is, aztán elmegy. Hát ez a vita. Igen, a fiatalok akarhatják azt, amit akarnak, de hogyha nincs meg a technológiájuk, hogy csökkentsék a kibocsátások, akkor igazából csak elhalasztjuk a trükközést. De igazából, hogyha hazudunk, akkor csak növeljük a kibocsátásokat. Köszönöm szépen! Most pedig Líze képviselő kap másfél percre szót. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy holnap megszavazzuk a nehéz gépjárművekre vonatkozó határértékeket. Ez egy nagyon ambiciózus anyag. Lehet, hogy túlzottak a szociáldemokraták és a zöldek követelései. Ezek a túlzások nem lesznek benne a végső szövegben. Bász Eichhartnak pedig köszönöm a pragmatizmusát, sokkal többet akart az elején, de igazából az lett az eredménye, amit a néppárt szeretett volna meg a bizottság. Köszönöm Christopher Fjellnernek, hogy ennyit fáradozott, nem csak ezen a témán, hanem nagyon sok más témán is. És most szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy Miguel Arias Kányéte biztosnak köszönetet mondjak. Hiszen nagyon sok kritikát kellett, hogy elviseljen a meghallgatása alatt. De szerintem a kritikusainak is be kell vallania, hogy vele közösen nagyon sokat értünk el a klímavédelem érdekében Európában. Ez pedig az utolsó jogszabály, amit a parlamentben elfogadunk ezen a téren. Köszönöm szépen, Miguel Arias Kenyite. Folytatnunk kell a munkát, és egy téma pedig mindenképpen aktuális lesz az, hogy a vasúti közlekedést erősítsük. Jó dolog, ha autózunk, de több embert, több árut kell a vasútra átirányítani. Hiszen igazából a vasút sokkal kisebb szerepet vállal a környezetszennyezésben, mint bármely is más közlekedési ág. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen, köszönöm. Líze úr egy kék kártyát kap Szosnyes úrtól. Elfogadja? El. Elég sok mindent értünk el. De mit tettünk a klímáért? Igazából csak néhány sztereotípiát sorolt fel. De igazából a klímával nem történt semmi. Tudatosan nem akartam részletezni a dolgokat, de nagyon szívesen részletezem. Európa 2030-ig éri el éghajlatvédelmi céljait. Holnap szavazunk, és jogilag már megalkottuk a keretfeltételeit annak, hogy több mint 40%-kal csökkentsük a kibocsátásokat. Más kontinensek példát vehetnek Európáról olyan szabályaink vannak, amely nem űzi el az energiaigényes ipart Európába. Szerintem nagyon jó egyensúlyt értünk el. Az arany középúton vagyunk. Köszönöm. Dali képviselője, a szó másfél perc van, tessék. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani mindezért, és először is gratulálok Bas Eichotnak, az, elő, az előadónak. Tudom, hogy nem volt könnyű ez a dosszié, és nagyon pozitív, hogy még egy olyan szakpolitikát tudunk kialakítani, mivel csökkenteni lehet a széndiokszid kibocsátást. Hosszú ideig nem voltak standardjaink a nehéz gépjárművekre, tudva azt, hogy ezeknek a kamionoknak nagyon nagy a hatása a globális felmelegedésre, és a klíma hatása az tovább növekszik, hogyha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Úgyhogy épp itt az ideje, hogy kötelező széndiokszid célokat fogalmazom meg az EU a nehéz gépjárművek számára. A bizottság eredeti javaslata a kötelező célok összeegyeztetése, ez nehéz feladat volt, a tanácsnál pedig a benchmarkot kellett bevezetni, és ez egy siker volt. Tudom, hogy jelentős ez a munka. A szocialista árnyék előadónak, Daniele Szaffalinak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon sokat tett azért, hogy egy jó kompromisszum szülessen. A parlament pozíciója megfelelő, ambiciózus, mindannyian meg kell, hogy feleljünk a, klímakövet, a klímavállalásainknak, és hiszek abban, hogy a tisztább járművek, beleértve a nehéz gépjárműveket is, innováció segítségével ösztönzőt fog jelenteni az alacsony és nulla kibocsátású járművek számára, és ez fogja elhozni a tényleges változást. Ez a célunk a munkánkkal, és várom a további munkát a következő években. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm szépen. És most uh, Revo Dallon Bonfa képviselője a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, végre az Európai Unió kötelező szabályokat állít föl a széndiokszid kibocsátás tekintetében a nehéz gépjárművekre. A közlekedési szakbizottságban a szocialista képviselőként mindig az ambiciózus célokat támogattam. Ugyanakkor a tagállamok, Németország, többi tagállam, amelyeket az iparuk befolyásol, mindig emeli ezeket a küszöbértékeket. Sajnálatosnak tartom, hogy a elmúlt években nem sikerült bevezetni ezeket az ambiciózus célokat. Ugyanakkor a 2022-re egy felülvizsgálatot céloztunk meg, ez nagyon fontos időpont lesz, és ha lehet, akkor még több jármű típusra ki kell majd bocsátani, ki kell majd bővíteni ezeket a szabályokat. A tagállamok részéről nincs meg a politikai szándék, és mégis örülök ennek az első lépésnek. Végre kötelező előírásokról tudunk beszélni és szavazni. Nagyon fontos a levegő szennyezés megakadályozása, Fontos, hogy betartsuk a vállalásainkat, konkrétan a Párizsi megállapodásban, tehát kötelezettségeinket, és gondolnunk kell, felelősek vagyunk a jövőbeni generációkért. Európa konkrét lépéseket tesz a szennyezés ellen, és büszke vagyok arra, hogy a plenárison az utolsó felszólalásom ebben a témában történt. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most átérünk a spontán felszólásokra. Ketten kértek szót, mind a kettőt elfogadom. Fária képviselője a szó, egy perce van. E Köszönöm szépen, elnök úr. A, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik dolgoztak ezen a dosszién a széndiokszid csökkentés érdekében. Minden esetre nagyon fontos, hogy e, a mandátum során együtt tudunk dolgozni ezen a témán mindegyik szektor fontos a tekintetben, hogy valóban a párizsi célokat el tudjuk érni. Olyan célokat kell elérnünk, amik az elfogadott célokon is túlmutatnak. A mi frakciónk a néppárt a lelkismeretére hallgatott. Nem tagadhatjuk, hogy a klímaváltozás létezik. Meg kell, hogy védjük az ökoszisztémát, amelynek részesei vagyunk, csökkentenünk kell az emberi tevékenység szennyező hatását a világban. Kedves kollégák, a tudósok felhívják most a figyelmünket ezekre a problémákra, és most már a társadalomban, főleg a fiatalok körében ez visszhangra is talált. Továbbra is ugyanakkor védünk olyan érdekeket, amelyek megakadályozzák a széndiokszid kibocsátás csökkentését és a technológia fejlesztését. Sajnos a gyermekeknek teszünk ezek kárt. Kelly képviselője a szó. Son, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretném elmondani, hogy a mandátum végén nagyon elégedettek lehetünk a dokumentum előrehaladtával, és örülhetünk annak, hogy a biztos úr mindvégig az elmúlt öt év során a mozgatója volt ennek a folyamnak. Ahogy Deli kollega is mondta, egy olyan intézkedést fogadunk most el, vagy kerül elfogadásra, szavazásra, amely nagyon fontos, hiszen a kibocsátást lehet vele csökkentetni. Ahogy a gazdaság fejlődik, s, öm, ugye a saját magunk utazásai során is azt tapasztaljuk, hogy azt is jelenti a közlekedés növekedése, hogy a nehéz gépjárművek mennyisége is növekszik. Ezt lehet, hogy nem kell csökkenteni, de energiahatékonyabbá mindenképpen tenni kell a kibocsátás csökkentéssel. Úgy gondolom, hogy a következő években majd ambiciózusabbak is lehetünk, de kezdetnek ez jó. Észszerű folyamat ez, lépésről lépésre megyünk előre, amely segíti a, az ágazatot és a környezetet. Kiváló munka volt, és köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen. A, eljutottunk a spontán hozzászólásokhoz, és megadom a szót. Először a végére éltünk, és most megadom Arias Kányéte úrnak a bizottság nevében zárszóra. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm a vitát, és azzal a kérdéssel szeretném én magam is kezdetni, amelyet a közösségi hálókkal kapcsolatban vetettek fel. Ugye az volt a kérdés, hogy hogy mit tehet a parlament az éghajlatváltásért. A válaszom az, hogy nagyon sokat. És mit tett az Európai Unió az éghajlatváltás ellen? Nagyon sokat. 2020 előtt ti időszakig igen ambiciózus célok, céljaink vannak, és 2017-ben úgy döntöttünk, hogy a kibocsátást 22%-kal növetjük, a, csökkentjük a 90-es évekhez képest, és a GDP növekedése ugyanilyen arányú volt. És mégis ez a parlament, ez a parlament 5 év alatt igen lényeges kereteket határozott meg. Re- a sokféle parlamentben szolgáltam, regionálisban, nemzetiben, európaiban, de úgy gondolom, hogy egyetlen egy olyan dossziét sem láttam a szinteken, amely olyan intenzív munkát tudhatott volna maga mögött, mint ez. Köszönöm Lavia kollégának, az előadóknak, Kurkudi barátomnak, azoknak is, akik nem csak itt dolgoztak keményen, hanem az életemet más irányelveknél is megnehezítették. Nos, mit is értünk el? Mi az, ami most a kezünkben van? Ren- egy lényeges mennyiségű jogszabály, amely 2030-ra 45%-os kibocsátás csökkentést eredményez. És ez azt jelenti, hogy nagyon fontos döntés ez. A politikai támogatottság általános szintje is nagyon fontos. Az energiacsomagban a 80%-ban szokták Az éghajlatcsomagot 80%-os átlagos támogatottsággal szavazták meg, és ez egy óriási erő ez azt is jelenti, hogy a párbeszéd célszerű volt, megértés, köz, kölcsönös megértés, tár, támogatás, és igen masszív eredmény az, amit ez alapján kaptunk. Az életemből több mint 450 órát töltöttem is, és ez egy rendkívül formidábilis tapasztalat volt. Csodálatos munka, eredménye ez, és a parlament eh, részvétele nélkül egészen biztos, hogy nem értünk volna el ennél a csomagnál sem ilyen kiváló eredményt. Ugye ez az, in, ez az intézményes módja az előrehaladásnak. Úgy gondolom, hogy rendkívül fáradtságos volt a munka, de mégis alapvetően fontos az értéke. A következő időszakra új eh, eh, eredményeket tud hozni. Felelősségünk van ebben, e parlament azonban a munkáját még nem fejezte be. A legutóbbi népszavazáson, ö, ö, véleménykutatáson elnézést, véleménykutatáson a potenciális szavazók 77%-a fontosnak tartja a globális felmelegedés elleni harcot, és éppen ezért úgy dönt, hogy részt kell venni az európai választásokon és elmegy szavazni. Nagyon fontos ez. Az éghajlat a legfontosabb elemé vált. Ezért azt kérem önöktől, hogy tegyenek. Tegyék meg az európaiak érdekében azt, amit az el, elmúlt öt évben e, mi megtettünk, de mondják meg azt is, hogy mi az, amit a következő öt évben akarnak tenni. Hozzanak több embert, így tudnak több embert hozni a szavazóurnákhoz, és így tudunk olyan helyzetbe kerülni, hogy a következő ciklus végén azt tudjuk majd elmondani, hogy lényeges -e az előrehaladás, és az Európai Unió elsőként tud majd 2050-re éghajlat semlegesé válni. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel megadom a szót eh, Bász Eichhartnak, az előadónak. Köszönöm szépen. Mivel mindannyian köszöntőket is mondunk, én magam is köszönetet szeretnék mondani Kenyéte biztos úrnak a munkáért. Természetesen voltak pillanatok, amikor nem értettünk el együtt. A 450 órából néhányat én is önnel tölthettem. De azt mindig elmondhatom, hogy a párbeszéd az jó volt, köztönös tiszteletre épült. E, így kell előre lépni, előre haladni. Igaza van, hogy nagyon sokat értünk el az éghajlat, mobilitás és energia terén, de még nem végeztük be jó irányban haladunk az semleges gazdaság felé, és tovább kell lépni. Tegnap ezt nagyon határozottan én magam is elmondtam. És ez az egyik oka annak, hogy holnap és ezt fogom elmondani, a választások az éghajlatváltozáson fognak múlni. Péter, Líze, ott vagy. Köszönöm, hogy visszajöttél, mert természetesen elmondhatnám azt is, hogy mi parlamentként hol léptünk előrébb. Három fontos kérdésben. Egyrészt a 2030-as cél most jogilag kötelező, ez az eredeti javaslatban nem volt benne, és ez nagyon fontos, mert egyértelmű jelzés, hogy hova menjünk. Másodszorban a javaslatnak a különböző hiányosságait sikerült eltüntetni a szuperkrediteknél, a, a nulla kibocsátású nehéz gépjárművekre a viszonyítási alapot meghatároztunk, és a konformitást. Ez jelenti azt, hogy amit papíron megállapodtunk, az a valóságban is elérhető lesz, és ez is nagyon fontos. Ezt tudni kell mindenkinek. Ez az a három elem, ami mindenen túl, a technikai fejlesztésen, az áttekintésen, stb. stb. kívül világosan jelzi azt a beruházóknak, a gyártóknak, hogy a jövő a nulla és alacsony kibocsátású gépjárműve lesz, és a jelenlegi technológiák folytatása ehhez nem lesz elegendő. Ez úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, és több, mint ami az eredeti javaslatban benne volt. Ezt mindenképp el akartam mondani válaszként. Köszönöm szépen, és nézzük majd meg, hogy mit tudunk később különösen a New Yorki ENSZ csúcs találkozón tenni. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió a, az elhatározásait szigorítani, emelni fogja, és ezt is bele fogom az imáimba foglalni. Köszönöm szépen, köszönöm. Lezárom a vitát, holnap délelőtt fogjuk a szavazást erről a kérdésről meg. L'ordine del giorno reca ora... A napirenden grzyb képviselő jelentés a következő pont, a tiszta és energiahatékony közétű járművek használatának előmozdítása. Már is megadom a szót az előadónak, négy perce van, tessék. Panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki. Biztos úr, igen, elnök úr, igen, tisztelt e, képviselők, hölgyeim és uraim. Ma a tiszta és energiahatékonyabb közúti gépjárművekről beszélünk. Miért van szükség erre az irányelvre? A kezdeményezés a bizottsági javaslat alapján röviden összefoglalva azt jelenti, hogy a kibocsáták kétharmada a smog, kétharmada a közúti közlekedésből származik. Éppen ezért van szükség tiszta gépjárművekre, buszokra, személyautókra, teherautókra, de természetesen olyan felszerelésre is szükség van, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatások jók legyenek. Az európai ipar, a vállalatok most világosan látják, hogy mit kell elérni. Meghatároztuk a céljainkat, és biztosítanunk kell azt, hogy ezek a célok elérhetők legyenek, el is érjük őket. Azok számára is, akiknek ezt el kell érni, ezek pedig az önkormányzatok. És természetesen az, ezt tájékoztatásunkban is át kell tudnunk adni. Nagyon fontos, hogy a költségvetési támogatást is megkapjuk mindehez, és pontosan a vásárlók számára lehetőség váljon a tiszta gépjárművek vásárlása is. A különböző tagállamok különböző lehetőségeket biztosítanak, de az fontos, hogy nagyobb mértékben kerüljenek az utakra a tisztább gépjárművek. Tudjuk, hogy nem száz százalékig fognak ilyen gépjárműveket vásárolni, lesznek hagyományos járművek is, hibrid járművek is, az önkormányzatoknak azonban az a véleménye, hogy jó lenne, ha olyan megoldásokat is találnánk, amely a hagyományos kibocsát, üzemanyagúról a nulla kibocsátású üzemanyagokra való átállást segítenék az alacsony energia, alacsony kibocsátású gépjárművek tehát fontosak az önkormányzatok számára is. Természetesen megfelelő struktúra van, struktúrára van szükség az alternatív üzemanyagokhoz is, és nagyon fontos, hogy megfelelő definíciókat alkalmazzunk. A könnyű és nehéz gépjárműveknél tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy az autóbuszok szempontjából mindenképpen előrelépés legyen a városi közlekedésben. A, a, az irányelv foglalkozik a közbeszerzésekkel is. A buszokra ezek keretében figyelni kell, hogy tiszta gépjárművek legyenek ezek az alacsony kibocsátású energiák, eh, technológiák nagyon fontos. Az Európai Unió tulajdonképpen bajnok lehet ebben, élen járhat e termékek, e gépjárművek fejlesztésében, és az európai vagy világpiacokon való alkalmazásában. saját régiómból, Lengyelországból is tudnék erre példát mondani. Persze vannak már vásárlók ilyen termékekre, de egyelőre még Európán kívülről. Az alacsony kibocsátású típusú technológiák, földgáz technológia például oda vezetett, oda vezethet, hogy hamarosan tiszta lesz a közlekedés. Kevesebb kibocsátásra, vagy a biogázra is gondolhatunk. A jövőben ez is például sokkal nagyobb mértékben alkalmazhatóvá válhat. A javaslatom a körforgásos gazdaságra is utal. A nulla kibocsátású gépjárművek fontosak a, az üzemanyag se, ö, cellás technológiák is. De nem csak technológiai, hanem társadalmi kihívásokkal is számolni kell. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyártók, a, a gyártás is terheli a, a környezetet, például a, az akkumulátorokhoz mm, egészen nagymértékben használnak nehéz fémeket. A, fontos éppen ezért, hogy olyan legyen a, a, az akkumulátorgyártás, amely újrahasznosítható és hosszú élettartamú termékeket eredményez. Nagyon fontos, az is, hogy a ritka nyersanyagok használatát lehetőség szerint kiküszöböljük. A, az akkumulátorgyártás és a tiszta üzemanyag vagy meghajtó eszközök azt, biztony, azt is biztosíthatják, hogy a kutatásfejlesztés is Európában marad. Az állami pénzeket így az európai jövő érdekében, a technológiát szolgáló jövőre költjük el. Köszönöm szépen minden árnyék előadónak, kollégának, akivel együttműködtünk. Ugyan különböző felfogásaink voltak, de meg tudtunk állapodni, és a bizottság a fontos pillanatokban mindig segített nekünk. Ezért jó a kompromisszum. Köszönöm a román elnökségnek, és határozottságuk is hozzájárult ahhoz, hogy időben elkészüljünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most a bizottság nevében meghallgatjuk Greta Bulc biztos asszonyt. Öné a szó. Grazie, Presidente. Honorable members. Igen, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli azt a lehetőséget, hogy ma Zsiks úr jelentését tárgyalhatjuk, és kivál, köszönjük a kiváló munkát az árnyék előadóknak is. Nem csak ezen a dokumentumon, hanem az egész folyamatban tulajdonképpen, ahogy ön is mondta, az együttműködés nem volt mindig könnyű, de mindig nyitott volt, elkötelezett, és ezért teljesítettünk is. Hála az elkötelezettségnek és a határozottságnak, amely mind a három jogalkotónál tapasztalható volt, sikeresen tudjuk lezárni a dokumentumot. A tiszta mobilitási csomag. Az állami szektor így fontos szerepet kap a dekarbonizációs folyamatban. Különösen a, az autóbusz szegmensben, ahol a közbeszerzés 70%-át adja a piaci beszerzéseknek. A közbeszerzés a tiszta járművek alkalmazását így felgyorsíthatja, és jelentősen segítheti a zéró mobilitás felé való haladást, a zéró kibocsátású mobilitás felé. Kiváló a kompromisszum a, amelyet kötöttünk, hiszen azt biztosítja, hogy megfelelő ambícióval és elegendő rugalmassággal tudjuk a végrehajtást is végigvinni, a jelentős adminisztratív terhek nélkül segítsük a végrehajtást a hatóságoknál is a, vilá, a tiszta jármű definícióját is sikerült megoldanunk. Konkrét célokat határoztunk meg a nulla kibocsátású buszok számára. Bízom abban, hogy a megállapodás, amelyet a Trigolusban elértünk, eléggé szigorú definíciót adott, reális és mégis ambiciózus nemzeti célokat tesz lehetővé. A szöveg teljes rugalmasságot biztosít arra vonatkozóan is, hogy a tagállamok erőfeszítéseiket megosszák, és lehetővé tegyék a költséghatékony végrehajtást, amely nem jelent túlzó terhet az egyes állami hatóságokra nézve sem. Nagyon sok város, Amsterdam, Berlin, Párizs, Varsó, Barcelona, Hamburg, Milánó, Ljubljana és München egyebek között sok más mellett önkéntesen elkötelezte magát, hogy túlmegy azon, amit az irányelv előír. Most segíteni fogunk más városoknak is abban, hogy ezt a példát követhessék. A revízió az irányelv hatáját a közbeszerzésekre is kiterjeszti, olyan gyakorlatokkal, mint a leasing, a bér, bérlés és bérbeadás. Ez a jelenlegi gyakorlatokat